pénzügyi segítségnyújtási munkacsoportban is világosan fogalmaztunk Görögország problémájával kapcsolatban is. Köszönöm. Köszönöm szépen, ezzel lezárjuk a vitát, és a szavazásra holnap kerül sor. A következő napi rendi pont következik. Pitikájnen a jelentése az európai kockázati tőke alapok és az európai szociális vállalkozási eh, alapok. Eh, Jelentős tevő asszony, öné a szó. Köszönöm. Az európai gazdaság eh, az európai bankoknak van kitéve. Ez azt jelenti, hogy a KKV-k nehezen jutnak eh, hitelekhez, finanszírozáshoz, akadályozza a fejlődésüket, többek kell találni a módját, innovatív módokat eh, eh, annak, hogy a kicsit kockázatosabb területeket, tevékenységeket is, vagy akár a nagyobb projekteket finanszírozzuk több kockázati tőkére van szükség a belső piacon. Ugyanakkor látjuk, hogy a piac messze le van maradva az amerikai piactól, ötöde a kockázati tőke piac, mint az óceán túloldalán, és ráadásul ez nemzeti alapon van megszervezve, ami csökkenti a fejlődési lehetőségeket. Ez különösen fontos lenne környezetvédelmi, üzleti ötletek, gondolatok eh, alakulása szempontjából. Érdemes néha odafigyelni arra is, hogy mi történik Ázsiában vagy Izraelben. Eh, amikor egy cég kitalál valami jó ötletet, egy frissen induló vállalkozás, akkor a megvalósításhoz, növekedéshez tőkére van szüksége, gyorsan tudjon növekedni. És nagyon gyakran az történik, hogy nem kapják meg a finanszírozást, a megfelelő finanszírozást, sem Európában, sem máshol. Az Európai Unió létrehozta az EUVK alapokra vonatkozó szabályokat, kockázati tőke alapok vonatkozásában, de sajnos nem úgy működik a dolog, ahogy azt reméltük. 2016 áprilisában még csak 70 projekt volt működésben, ami azt gondolom, hogy a rendszer problémáira mutat rá. Problémák vannak a projektek eh, nyilvántartásba vételével eh, és a pénzekhez való hozzáférésben. Tehát eh, ez az EUVK Pass, ez nem működik úgy, ahogy azt reméltük. Ráadásul a KKV-k egy része az eladósodottság problémájával is küzd. Azt szeretnénk, hogyha az EUVK jobban működne, és a, az ESFA is említettük azt, hogy vannak olyan javaslatok a bizottság részéről, amelyek a kockázati tőke mennyiségét akarják növelni az Európai Unióban. A tőke vonzó képességet, illetve a nagy befektetőket kell e, vonzani. Sajnálatos módon a nemzeti adóztatás ennek néha útjában áll, ami nem EU kompetencia persze, de kis lépésekkel mégis előreléphetünk, és elérhetjük azt, hogy ezek a nagyszerű elvek ténylegesen Eh, megvalósuljanak, eh, és minden alapot pénzt egyenlő módon eh, tekintsenek és kezeljenek Európában. Vella úr, köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselők! A szavazásuk nagyon fontos lépést jelent majd abban, hogy véglegesíten lehessen a tőkepiaci unió egy újabb elemét. Az új európai szociális vállalkozói alapok, illetve az európai minősített kockázatőke alapok. Ezek nagyon fontosak a startupok számára, hiszen hogyha tőketámogatást adunk, akkor a kockázati alapok nagyon fontos hézegot töltenek be, mert más pénzügyi szolgáltatók nem tudnak. Sajnálatos módon az Európai Unió le van maradva más piacokhoz képest ezen a területen. Az európai tőkepiaci eh, alapok, eh, kockázati alapok eh, fel vannak darabozódva, vagy nem megfelelő méretűek. A jogszabály célja az az, hogy ezt a hézagot bezárjuk, és sokkal integráltabb piacot hozzunk létre Európában. Európai szintű címkéket hozunk létre, EUVK és EFSA, ezáltal jobban kívánjuk előtérbe helyezni ezeket a termékeket, mert volt siker ezen a területen. A múlt hónapban már több mint száz ilyen EUVECA alapot egyeztettek be. Viszont lassú az előrépés A szociális vállalkozás esetében az Európai Bizottság az eu az EFSA irányelveket prioritását teszi annak érdekében, hogy ezek igazi eszközök legyenek a közkapitalizmus szociális tőke finanszírozás szempontjából három fő változtatást vezettünk be, és ezekkel kívánjuk ezen alapok terjedését gyorsítani. Először is a hatályt kiterjesztettük az EUVAKA és az EFSA esetekben, a nagyobb alapkezelőkre is kiterjesztettük ezt, akik több mint 500 millió eurót kezelnek. Ezek a kezelők gazdasági méretet tudnak felmutatni, bizalmat tudnak kelteni a befektetők között. Másodszorban kiterjesztettük az EUVK alapokat arra is, hogy e KKV-k is befektethessenek itt, akik bejegyezve vannak. Ezáltal az EU-veka alapokat a befektetők számára is sokkal vonzóbbá tesszük. Harmadik sorban pedig eh, ahol nincs eh, felügyeleti eljárás, ott eh, nem vesztünk be díjakat. Ezek az új szabályok, ezek számos intézkedés részét képezik, amelyel az innovációt kívánjuk erősíteni, és erősíteni kívánjuk ezzel a kockázatőke piacot is Európában. Egyértelmű kötelezettségek mutatunk annak irányába, hogy megtaláljuk a megfelelő kompromisszumokat. A végső szöveg bizonyosságot, egyszerűséget hoz azzal kapcsolatban, hogy milyen szinten kell kezelni a kezelőknek ezeket az alapokat. Gyakorlati lépéseket tartalmaz ez, amelyel az ESMA szerepét is tisztázzuk, és egy konzisztens, egymáshoz közelítő gyakorlatokat hozunk létre az Európai Unión belül a nemzeti szereplők között. Szeretnénk újra éleszteni az EU-vekkel, az EFSA címkéket. Hölgyeim és uraim, azáltal, hogy a politikai megállapodást támogatják, Európát közelebb hozzák a nagyobb növekedéshez, az innováció által hajtott növekedéshez, Ezt az lehetőséget is szeretnénk használni arra, hogy megköszönjük az Európai Parlamentnek és főként a jelentéstevőnek, Pitekeinen asszonynak, az enyék jelentéstevőknek és Gátyári úrnak is az erőfeszítéseket, illetve a konstruktív hozzáállást a trialógus során. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen, biztos úr. Storojan képviselő. Elnök úr, az európai piacoknak egy gyenge pontja a nem kielégítő alapok a kockázati tők esetében. Azt gondolom ez a legfontosabb minőségi különbség az európai kockázati tőkepiacok, illetve az USA beliek között. A kockázati tők, a finanszírozási eszközök az USA-ban elegendőek a startupok számára, amelyek az innovációt erősíthetik. Éppen ezért üdvözlöm a bizottsági javaslatot, illetve azt a megállapodást is, amit a jelentéstevő, az elnyek jelentéstövőkkel kötött a javaslat kapcsán. Ezen intézkedéseken keresztül javulhatnak a feltételek az ilyen típusú alapokhoz, illetve üzemeltetésük feltételei. Azt gondolom, hogy a startupok finanszírozásának is különböző lehetőségei nyílnak meg, különösen a KKV-knál, és ezen intézkedésekkel az európai felügyeleti hatóságok is megerősödnek. Én az intézkedések mellett fogok szavazni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Kocolino képviselő. az EOVK e, és egyéb alapoknak e, pozitív hatása van, ez növelheti a gazdasági növekedést, új stabil munkahelyeket teremtett, illetve pozitív feltéteket teremtetnek a beruházásokhoz, a közkezeti tőke alap, és ezt korábban is elmondtuk, segítik az innovatív vállalkozásokat, amelyek nagyon versenyképesek, és ennek hatása van a foglalkoztatásra is. Én magam tanulja voltam számos olyan tapasztalatnak eh, Olaszországban, amelyekről vállalkozások számoltak be, akik ezeket az eszközöket igénybe vették, és fantasztikus dolgokat hoztak létre. Négy területen tevékenykednek, elsősorban Fontos azon csoportot, azon személyek csoportja bővíteni, akik ezt az eszközt használják. Szeretnénk az előnyöket kiaknázni a beruházásokhoz, és fontos, hogy több vállalkozás tudja az alapokat. Ennek hatása van a költségekre. Megpróbáltuk ezek az alapú tényleges európai alapokat te, kialakítani. A regisztrációs feltételeknek ugyanolyanoknak kell lennünk minden országban, a jobb koordináció érdekében, illetve ezek az alapok jobb garanciát, biztonságot biztosítanak az eszközök kezelése szempontjából is. Illetve be kell számolni az értékes hatóságnak, és így a környezeti és éghajlati kockázatok is megjelennek, illetve kiderülhet az, hogy ezeket a beruházásoknál mértékben sikerül figyelembe venni az új rendelettel, ezt a munkát teljesítettük, és ezzel azt gondolom a szociális vállalkozásokat segítjük, az állami és magánberuházások erősebbé válhatnak, és mindez a reálgazdaság érdekeit szolgálja, ez pedig jó a munkerőpiac számára. Azt gondolom, hogy itt egy nagyon fontos eredményről van szó. Köszönöm szépen. Papadimonos úr, köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon fontos, hogy támogassuk a szárpapokat, az új vállalkozásokat az innovációnál. A bizottsági javaslat késlekedik, de mégis történt egy lépés előre, és az Európai Parlament javaslata, Pitikainen asszony és jelentés tevők javaslata javítja a bizottság javaslatot, de nagyon, font, nagyon fontos, még gyorsabban haladjunk, hiszen a távolság, ami létezik az innováció, a vállalkozások erősítése érdekében, illetve az új vállalkozások eh, érdekében még mindig túlságosan nagy. tehet. Még többet kell tennünk a KKV-k számára, többet kell tennünk annak érdekében, hogy a, az administratív költségeket csökkentsük, és könnyebbé tegyük azok helyzetét, akiknek jó elgondolásaik vannak, de nincs megfelelő tőkéjük. Fontos, hogy őket jobban támogassuk, illetve azokat az országokat is, akik jobban szenveznek a recesszió miatt, mint például az én országom. Itt nagyon okos emberek élnek, de elmennek külföldre azért, mert a bankrendszerben, a saját országban nem tudnak támogatást szerezni. Az ilyen vállalkozói elgondolásokhoz támogatást kell biztosítanunk, és még több Európára van szükségünk. Köszönöm. Señor Papadimoulis, tiene una tarjeta azul, señor Cover. Papadimoulis úr, Coburn úr, egy kékkártyás kérdést szeretne feltenni önnek. Thank you, Mr. Papadimoulis. Köszönöm, Papadimoulis úr. Egyetért velem, hogy a tapasztalat nélküli bürokraták, illetve a bukott kormányok, akik nem értenek a vállalkozásokhoz, és akik eh, nem értenek ezek az nehéz témához, nem kéne, hogy eh, beavatkozzanak a eh, tőzsdék működésébe, és a kapitalizmus a legjobb módja annak, hogy a kezdővállalkozások elinduljanak. Én 30 éves üzleti múlttal tudom mondani, hogy ha van egy jó terv, egy jó projekt, akkor találunk hozzá valakit, aki finanszírozni fogja, tehát kár kár lenne az adófizetők pénzét arra pazarolni, amit a tőke piacok, illetve a tőzsde meg tud csinálni, csak az adófizetők pénzét pazaroljuk. Εσείς που θεωρείτε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι úr, ön eleve nem gondolja azt, hogy az Európai Unió jó dolog, és éppen ezért nem meglepő, hogy európai szintű támogatása a fiatal vállalkozásoknak, az induló vállalkozásoknak az, az jó. Ön egy kapitalista dzsungelt szeretne látni maga körül, én nem értek ezzel egyet az önkormányára vonatkozó dolgokban lehet, hogy igaza van, de ezek nem igazak az én hazám kormányára. Senyor Mono. Mono úr. Biztos eh, úr, eh, remélem, hogy odafigyel arra, amit mondani fogok. Először is eh, el kell mondanom, hogy komoly kétségeim vannak azzal kapcsolatban, ahogy a, kom, ahogy a bizottság hozzááll a vállalkozások finanszírozásához. Ezzel háttérbe akarja szorítani a bankfinanszírozást, és aláássa az európai bankok versenyképességét. Az eu alapok és az ESVA alapok négy évvel ezelőtt elfogadott jogszabálya továbbra is kevéssé időszerű de a bizottság szerint mégis sürgősen kell lépnünk, mert úgy gondolják, hogy nem eléggé páneurópaiak ezek az alapok, és túl kicsik a kockázati tőkénél, azonban a kicsi a szép, small is beautiful. A holnapi szabályozói környezet az a mai beruházások feltétele, a Egy másik aggodalmunk is van azonban. Ez a rendeletmódosítás azonban EUVECA alapokká nyilvánítja olyan, az olyan hedge fundokat, amelyeket nem kellene. Ez a 2013-as rendelettel, szellemével e szembe megy, és károkat fog okozni úgy gondoljuk, hogy az alternatív eh, kezelőknél fogják a szabályokat betartani. Ha a kockázati tőkére vonatkozó eh, szabályok alap eh, gondolatával egyetértünk, a szöveget nem fogjuk tudni megszavazni. Mono úr, Coburn úr részéről elfogadta egy kék kártyát. Coburn úr, tessék. Köszönöm. Köszönöm, Monó úr. Ön eh, szokás szerint nagyon kedves. Szeretnék egy kérdéssel fordulni önhöz. Ezt a tőkét eh, majd nyilván megkapja valami cég. Én brit cégnél még, brit cégről, még, brit cégről még nem hallottam, nem tudom, francia volt, de hogy, hogy egyes cégeket eh, előnybe részesítsünk azon cégekkel szemben, amelyek megtalálják a saját tőke eh, forrásukat. Nem értem, hogy ez miért jó dolog, eh, hiszen elnyomják azokat a cégeket, amelyek a független piacon szerzik be a tőkét. Ez a fajta kommunizmus vagy szocializmus bizonyára rossz, és az Európai Unió kudarcának az egyik oka az éppen ez, és ez magyarázza azt is, ebben gondolom egyetértünk, hogy ezért láttuk azt, hogy a francia szocializmus mennyire aláásta a francia vállalkozó szellemet. Én azt szeretném, hogyha Franciaország sikeres lenne. E, egyetérte velem, uram. 30 másodpercben válaszolhat, Monó úr. Igen, kedves Coburn kollega, én azt gondolom, hogy politikai és gazdasági témákban egyetértünk, gazdasági szempontból konzervatívak vagyunk, a kommunizmust, a szocializmust elítéljük, mindenfajta gazdasági szélsőségességet elítélünk, kapitalista barátok vagyunk, és nyilván támogatjuk a kockázati tőkét, mert a kockázatot majd a teljesítmény fogja kompenzálni Léteznek kockázati tőke piacok, amelyekről finanszírozást nyerhetnek a cégek, és nem szükséges, hogy az Európai Unió tegye meg ezt. Ezért fogunk tartózkodni a szavazáson. Señor Fernández. Fernández úr. Sí, buenas tardes. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek a munkájáért, illetve Kocolino úrnak is, az ányek jelentéstevőnek. Köszönöm ezt a megállapodást, amelyről majd holnap szavazunk. Ebben a ciklusban egy gazdasági válsággal kezdtük az Európai Unióban, mindenképpen növekedést és munkahelyteremtést szerettünk volna elérni. Azt mondtuk, hogy a legfontosabb az az, hogy az európai tőkepiacok rendben legyenek. Nagyon sokat tettünk ezért az elmúlt években. Új rendeleket hoztunk létre, a triológus során is sikerült megfelelő standardokat létrehozni, és szerintem amit ma teszünk, az is ebbe az irányba halad. Európai tőkepiacot szeretnénk kiépíteni, és a kockázati tőke alapok létrehozását könnyebbé kívánjuk tenni. Ez egy olyan javaslat, amelyet sokat tett a frakciónk, az ESMA ellenőrzését is elértük, amelynek során már a kisbefetetők is részt vehetnek ebben, a hatástormányokra is szükség van a projekteknél. Úgy gondolom, hogy a jó döntéseket hoztuk meg. Ezen dosszié esetében fennáll az a kérdés, amit Papadimulus úr is elmondott. Sokat kell még tenni, ugyanis a kisvállalkozások óriási kihívás előtt állnak, hogy részt vehessenek ebben a tőkepiaci unióban. Nagyon sok bürokratikus és szabályozói akadály van még elétük. A reform egy része pontosan a középvállalkozásokra vonatkozik. Ők már részt vesznek a kockázati piacokon. őket kell támogatnunk, meg kell vizsgálni azt, hogyan lehet a finanszírozásukat támogatni, nem csak a nagy, hanem a kis vállalkozások esetében is. Köszönöm szépen, a képviselő úr, most én vezetem az Európai Parlament ülését, ennek örülök, most pedig megadom a szót az ENF frakcióból Gerolf Annemansnak tessék. Kedves kollégák, az Európai Unió kapcsán azt hallhattuk ma Jean-Claude Junckertől, hogy még gyorsabban jön majd a tőkepiaci unió. 750 ezer munkavállaló van a fina, pénzügyi szektorban, és több milliárd fontra rúg a Cityben forgó pénzek összege. Nagyon fontos látni azt, hogy megfelelő választ kell adni a Brexitre, és nem szabad, hogy a túlságosan ambiciózus terveit az EU-nak nagyon gyorsan végrehajtsuk. Ez a legfontosabb. Úgy gondoljuk, hogy nem az eszmának, hanem a tagállamnak kell kezébe venni a dolgokat, és úgy vélem, hogy a beavatkozása az EU-nak a finanszírozási kérdésekben, a gazdasági kérdésekben, ez pontosan ellentétes az Európai Unió ö, célkötözéseivel. Köszönöm szépen, mondja az elnök, köszönöm. Most pedig megadom a szót Alfred Sandnak egy percet tessék. Köszönöm, elnök úr. A javaslat, hogy a polgár áthívatot kezelni, a KKV-k, eh, illetve elkívültési eh, projektek számára eh, tőkét kell biztosítani, nem ugyanaz a kultúra, mint az USA-ban, ahol közvetítőkön keresztül adják ezt a tőkét. Tehát nagyon fontos Európában egyenletet hozni, viszont a nehézséget nem szabad alul becsülni. Az emberek, akiket ez érint vállalkozóként, fontos, hogy ők legyenek a prioritás. Fontos, hogy ismerjék a feltételeket, nagyon fontos az a felügyelői szerepének erősítése, viszont egy e, megfelelő e, rendetre is szükség van a kis e, startupok a digitális szórakoztatás, a szociális projektekre fognak összpontosítani. Oda kell figyelni a megfelelő ösztönzőkre, azért, hogy a light engineering, az elektronika és a környezeti technológiák is érvényesüljenek. Nagyon fontos, hogy a kockázati tők és a megfelelő egyetemek között, technikai intézmények között kapott szülessen. Ebben az összefüggésben fontos a perifériális szigeti térséges specialitásának figyelembevétele, hiszen ezekben a térségben a kockázati tőke költsége igen magas. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Frunzulika úr kap szót egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr, hölgyeim és uraim. Ha megnézzük a csekvési terv pontjait, akkor mind a kockázati tőke és a szociális vállalkozási tőke, illetve alapok csak néhány tagországra összpontosítanak. Éppen ezért, és én üdvözlöm a reformokat, amelyre a jelentés javaslatot tesz, ez a jelentés felhívja azokra az intézkedésekre a figyelmet, amelyeknek célja a kockázati tőke stimulálása. Fontos, hogy egy integráltabb belső piac valósuljon meg, hozzáférjenek a cégek a tőkéhez, és minden tagországban, minden méretű vállalkozás ezt megkaphassa. Támogatom azt a javaslatot, hogy a külszöbb csökkenjen a kockázati tőkealapoknál, 50 ezer euróra, hiszen ez javíthatja hozzáférést a finanszírozáshoz, és a beruházás lehetőségeket is bővíti. Másrészt fontos egy szigorú felügyet EU szinten, az eszme szerepének erősítése, ez el kerülhetővé teszi azt, hogy túlságosan nagy ö, kockázatot vállaljanak a cégek. Köszönöm szépen. Deputat Köszönöm szépen, úr. Most átérünk a spontán felszólások körére. Caputo Rárusz Nell'ambito di un'articolata e più complessiva strategia di costruzione. Köszönöm. Egy észszerű politikát szeretnénk az európai egységes piacon Szabályozni és támogatni kell a kollektív és alternatív befektetési alapokat, és itt most a szociális vállalkozásokra, illetve a kockázati alapokra gondolok. A kockázati tőke fontos finanszírozási forrás középtávon és hosszú távon a, az induló vállalkozások számára. Az első évek adatai ígéretesek. Az EU-VECA azonban azt, az EUVECA adatok azonban azt mutatják, hogy csak 25%-a jön a kockázati tékének az adott tagállamon kívülről azt szeretnénk, hogyha több cégbe fektetnének be, ugyanakkor alternatív befektetési mozgások is kellenek, hogy megakadályozzuk, hogy a tehetséges cégeknek ne jusson finanszírozás. Köszönöm. Parakalo. Maria Szurkövet. Bardzo, kirje proedre. I trapezes δεν έχουν Köszönöm, elnök úr. A bankok nem nagyon sínlették meg a gazdasági válságot. Van pénzük, csak nem akarják azt új vállalkozásoknak hitelek formájába kiadni. Ezért kell ezeknek a cégeknek máshol keresniük a pénzt. Meg kell könnyítenünk ezt a keresést, és itt a kockázati tőkére, alapokra is oda kell figyelni minden tagállamban támogatni kell az új cégek indulását, és itt Görögországra gondolok elsősorban természetesen, ahol látjuk azt, hogy a bankok nem adtak tőkét a vállalkozásoknak, és inkább kötvényeket vásárolnak, ahelyett, hogy a KKV-knak gyújtanának hitelt, ami beindíthatná a görög gazdasági növekedést, amely e, a trojka tevékenysége nyomán nem létezik Görögországban. Köszönöm. Most a spontán hozzászólások következnek. Nincsenek spontán felszólalók, vele úrnak adom meg a szót. Thank you very much, uh, Mr. President. Honorable... Köszönöm, köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen ezeket az érdekes hozzászólásokat és a támogatást is, amit, amiről bennünket biztosítottak. Az Európai Bizottság ezt a dossziét sürgősséggel kezelte, hiszen ez egy építő eleme a tőkepiaci uniónak. Hálásak vagyunk azért, hogy az önök konstruktív megközelítésének köszönhetően úgy tűnik, hogy sikerül majd gyors előlépést tennünk. Ezen reformokkal sikerül új életet lehelni az EUFK-ba, illetve az EUF eh, címkékbe, és létrehozzuk a tőke egységes piacát. Sokkal eh, több, mélyebb támogatást tudunk nyújtani az innovatív, gyorsan vállalatok számára. Ez egy lépés a jövő gazdasága irányába, és ez a jó irány. Szeretnék még egyszer köszönetet mondani az Európai Parlamentnek, a jelentéstevőnek, Petikájnen asszonynak, az elnyék jelentéstevőknek, illetve Gátyéri úrnak is. Köszönöm szépen, biztos úr. Most következzék ismételten a jelentéstevő, Szirpa Petikájnen két percre. Köszönöm, szeretnék a bizottságnak köszönetet mondani a kötőnő együttműködésért az egész folyamat során, és remélem, hogy továbbadja ezt az üzenetet. De azt is szeretném, hogy más üzenetet is továbbítson. Az egyik az az, hogy még mindig vannak az EUVK-ban, amelyek olyan lehetőségek, amelyeket meg kell jobban vizsgálni majd a fölülvizsgálat során. Mi a legfontosabb? Az Európai Bizottság felülvizsgálja az eszmát. Remélem, hogy megteszik a megfelelő lépéseket, hogy átláthatóság és pán-európai kezelése jöjjön létre az EUVK alapoknak, és sikerül már az ESMA szerepet is növelni, mert szerintem ez a legfontosabb ahhoz, hogy egy működőképes európai tőkepiacot hozunk létre, és egy EU a piacot. Úgy vélem, hogy